Örülök annak, hogy meghallgatták egymást, és örülök annak, hogy Dali biztos, hogy ilyen sokáig itt maradt. Ezt a napirendi pontot lezárjuk, holnap lesz a következő ülésünk, 2011.